Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem, foglaljanak helyet. liebe kolleginnen und kollegen! tisztelt kollégák! brutalste art und weise tz nappal ezelőtt franciaországot brutális támadás